Mm, hogy mm, a, a tagok, a képviselők fejezik ki együttérzésüket. Igen, teljesen igaza van. Köszönöm, hogy kiemelte ezt a kérdést. Eh, együttérzünk önnel. Mm, tehát eh, a Simpson képviselő, tessék parancsoljon. Chairman, could I ask you to send a technician to 17... Kérem a technikus kollégát arra, hogy javítsa meg a berendezésemet, mert egyáltalán nem működik. Igen, már küldjük is, köszönöm. Tehát, a január 18-i jegyzőkönyv kiosztásra került, van-e valakinek észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincsen, ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. A 004-es nyilatkozat a algák, az elalgásodás elleni harcról szól. A parlament képviselőinek többsége aláírta ezt, és ezért a 123-as cikk alapján ezt publikáljuk az ülés szövegeivel együtt. Radeken úr, egy percben kap Elnök úr, kedves kollégák, nem kétlem, hogy az Európai Bizottság ezt az írásos nyilatkozatot figyelembe fogja venni, és ez lehetőség, lehetővé fogja tenni, hogy európai szinten felfigyeljünk erre a problémára, ami a tengerpartokat illeti. A parazita algák elszaporodása az az államok egy összefogásával küzdhető le. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik négy ülésszak alatt támogatásukról biztosítottak, és az aláírásukkal ellátták ezt a dokumentumot. Különösen köszönöm azoknak a kollégáknak, Csák úrnak, a szocialisták és demokraták részéről, Tremopulosz úrnak, a zöldek részéről, és Zenoni úrnak, a liberálisok részéről a támogatást és a munkát. Köszönöm, kedves kollégák! Komplimenti! Gratulálunk! A 0037-es nyilatkozat Danelli és más képviselők nyújtották be a szigetek kérdéséről. Ezt a többség, a parlamenti többség